Uh, hello, colleagues. Would you... Üdvözlöm a kollégákat, kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. Um, we start the meeting in this afternoon. Of course, first of all, the exchange of... Elkezdjük a délutáni megbeszélést. Először is Giefer Hofstadt úrral kezdjük a Brexit tárgyalóval a délutánt, Elmar Brock, aki a Brexit irányító testület tagja a Brexit természetesen az, az Európai Unióból való kilépése az Egyesült Királynak, Királyságnak. A közelmúltban volt a nyilvános meghallgatás arról, hogy az Európai Unióból a, ez a kilépés milyen hatással van, természetesen a közegészségügyre és élelmiszerbiztonságra. A meghallgatás során világosá vált, hogy Nagy-Britannia kilépése igen súlyos hatással van a szakbizottság hatája alá tartozó területekre is. Ezt felvetettük a meghallgatás során, és megállapodtunk abban is, hogy a tárgyalóknak ezeket a következtetéseket átadjuk, így Bárnyé úrnak és továbbítottuk egy levelet. Ezért hívtuk most meg Ferhofstadt, Brock és Gautieri urakat a mai megbeszélésünkre. Úgyhogy nem is húzom az időt. Először Ferhofstadt úrnak adom át a szót, hogy a tárgyalások eddigi eredményeiről és a következő lépésekről tartson egy összefoglalót. Át is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani az Edmi Szakbizottságnak a meghívásért, hogy elmárral eljöhettünk erre a megbeszélésre. Köszönöm, elnök asszony, Edina Variának és az egész szakbizottságnak mindazt a segítséget, amit a Brexit irányító csoportja kapott önöktől, alapvetően fontos volt e- ez. Itt ugye a három állásfoglalásra e, gondolok, a parlamentben három állásfoglalást fogadtunk el. Ha megengedik, akkor két részre bontanám a hozzászólásomat. Először az általános felfogásról, a Brexit irányító csoport felfogásáról, másrészt és hogy mit tervezünk a következő hónapokra, majd, ha lehet, akkor a, a konkrét NV a legfontosabb lépéseket, és ezt követően egy második részre részben öt fő kérdést szeretnék vázolni, ami véleményem szerint mindenképpen választ kell, hogy kapjunk a következő tárgyalási szakaszban. Így gondoltam. Akkor nézzük először az általános felfogásunkat, megközelítést. Mint önök is tudják, elfogadtunk december 13-án egy állásfoglalást. A tanács jóvá hagyta a közös jelentést, amelyet Nagy-Britannia és az Európai Unió határozott meg. Ennek az volt a következtetése, hogy megfelelő a három fő kérdésben az előrehaladás, ezeket ismerjük, állampolgári jogok, pénzügyi rendezés és a, a Írország helyzete kérdése. Ez azt jelenti, hogy a tanács és a parlament arra a következtetésre jutott, hogy megvan a megfelelő előrehaladás, ami persze nem jelenti azt, hogy minden problémát megoldottunk. A fennmaradó kérdéseket még nem, tisztáz, még nem sikerült tisztázni. Tehát vannak fennmaradó kérdések. Ebben a dokumentumban, ebben a környezetben is ez így van. Az állampolgári jogok kérdésében bár van előrelépés, mégis a különböző szakbizottságok által szervezett meghallgatások is azt mutatják, hogy nagy fenntartások vannak még arra vonatkozóan, hogy a brit hatóságok milyen eljárás mentén járnak el. Az állampolgári jogok eljárását a kilépési megállapodásba beszeretnénk venni. Biztosítani akarjuk azt, hogy ez az eljárás polgárbalárt legyen. Akkor, amikor a közhatóságok azt mondják, hogy egyszerű lesz az eljárás, akkor nem lehetünk biztosak abban, hogy ez valóban az. Általában épp ellenkezőleg szokott lenni. Ez, mivel a parlament a, az, az állampolgári jogok fő védelmezője, mindenképpen figyelnünk kell erre. Mi az, amit eddig tettünk? Tehát ez volt, amit eddig tettünk, nézzük meg, mi a jövő. Három dolgot kell elvégeznünk, három nagy kihívás van, és plusz három, amit én munkafolyamatnak, munkaáram iránynak neveztem, és ez a parlament szempontjából lesz fontos. Nos, a három feladat közül az első, hogy a, a, az előrehaladási jelentést kilépési megállapodássá, hivatalos kilépési megállapodássá fogalmazzuk át a különböző kérdésekkel, nem csak a három fő kérdéssel, hanem egy sor egyéb kisebb, vagy más egyéb kérdéssel együtt. A második munka folyamat, vagy terület, az az, hogy március előtt meg kellene állapodni az átmenetekről. Szükség van ugyanis átmenetre. Az, hogy ez hogyan működik, milyen rendszer lesz, azt előre, még március előtt meg kell tudjuk határozni. Mi el kell, hogy fogadjuk majd a tanács felfogását ebből. A harmadik munka fázis elem, amit még el kell végezni, az az, hogy megállapodásra jussunk, illetve elindítsuk a tárgyalásokat márciustól, nem mostantól, hanem márciustól arra vonatkozóan, hogy milyen lesz a jövőbeni viszony egy politikai nyilatkozatot kell majd a végén elfogadni, amely egy külön dokumentum vagy melléklet, a parlament úgy gondolja, hogy a melléklet az jobb. A megállapodás, a kilépési megállapodás mellékleteként nagyon jó lesz. A kilépési megállapodás tehét két részből áll. Maga a megállapodás a, a legfontosabb, három legfontosabb kérdése, állampolgári jog, Írország és a pénzügyi elszámolás, és az átmeneti megállapodás. Az a, a, a kilépési megállapodás 50-es cikke lesz ez. És akkor lesz egy, egy melléklete a kilépési megállapodásnak, ami az Európai Unió és Nagy-Britannia közti jövőbeni kapcsolatra vonatkozó politikai megállapodás, nyilatkozat. Ez tehát 2018 márciusáig azzal, ez igazából politikai értelemben már holnapra el kell, hogy készüljön. Holnap kezd, tehát azonnal meg kell kérni a hónapot. Kilenc hónapnál kevesebb idő áll rendelkezésünkre év végéig. Egy gyermek számára talán elég a kilenc hónap, nem tudom, hogy ebben az esetben is az lesz. E. Hogyan fogjuk tudni mindezt az Európai Parlamenten belül bevégezni? Az első kérdés munkafolyamat, a kilépési megállapodás. Ez tulajdonképpen a az egyéni folyamat fejlődési jelentésnek a, a lefordítása, és ebben külön figyelmet fogunk fordítani a, az állampolgári jogokra. Ez kulcsfontosságú elem. Az EU állampolgárok nagy-Britániában vagy brit állampolgárok a kontinensen ugyanolyan jogokat kell, hogy kapjanak. Ez rendben van, de az eljárás maga, hogy hogyan szerzik meg, az az eljárás, ahogy ezt a, a státuszt megkapják, az még nincs meghatározva. Amennyiben a, a, az eljárás maga túlzottan bonyolultá, mondjuk egy ilyen bürokratikus rémálomá válik, akkor eh, semmit nem jelent majd a nyilatkozat. A parlament számára tehát nagyon fontos, hogy az eljárás eh, spontán, automatikus legyen, minden adminisztratív teher nélkül az EU állampolgárok számára. Ez a kulcs számukra. A második eh, munka irány az az átmenet. Az általános ügyek tanács a következő ülésénél fogja fogadni az átmeneti útmutatókat a Brexit irányító csoport pozitív véleményt adott az általános ügyek tanácsának ezekre az útmutatókra vonatkozóan. A következőt tartalmazzák ezek. Az átmenet csak az aki kommunitár folytatása lehet, tehát a meglévő helyzet folytatása szabad, hogy maradjon. Minden változás nélkül nincsen lefölözés, hogy igen, az átmenetiben a vámunió kellene, de az egységes piac nem. Vagy a belső piacon belül szeretnénk a, az áruk és a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását, de nem az emberek mozgásszabadságát. Tehát ez a fajta válogatás nem lehet, hanem az átmenet egyszerűen a tagság folytatása tagság nélkül. Ami az Akira vonatkozik, ez egy kivétel van, ez Nagy-Británia képviselete a különböző testület, testületekben. Tehát nem lesznek ott az Európai Bíróságon, Parlamentben, Bizottságban, Számvevőszéken, és nem lesznek ott az Európai Bizottságban sem. Tehát tagság képviselet nélkül, mondjuk így. Elsősorban tehát ez lesz az átmenet. Minden szakpolitikai intézkedés, minden megállapodás, minden ö, jogszabály továbbra is él, az Európai Bíróság felügyelete él, de Nagy-Britániának nem lesz képviselete a az Európai Uniót irányító politikai testületekben, az átmeneti időszakban. A második fontos dolog pedig az útmutatókkal kapcsolatban az az, hogy a, a Nagy-Britániában élő Európai Uniós állampolgárokra az új rendszert csak az átmenetet követően vonatkoztatják. Ez persze normális, szokásos, tehát a, amíg a, tárgyaljuk az eljárást és a, a szabályokat, azok mind csak az átmeneti időszak után lépnek hatályba. Ez teljesen normális, hogy az ákiben, az ákiben ez van benne. Az átmenet alatt minden a jelenlegi helyzet szerint marad. Az, hogy mennyi ideig, mikor ér vég, mennyi ideig tart, mikor ér véget az átmeneti időszak, ez az útmutatóban van. Úgy tervezzük, hogy 2020 decemberében ér véget. A parlament az első állásfoglalásában egy kicsit nyitottabb volt erre vonatkozóan, és azt jelezte, hogy az átmenet maximum három év legyen. Mi még azt mondjuk a tárgyalónak, hogy nos rendben van, el tudjuk fogadni azt, hogy 2020 eh, decemberben eh, érjen véget az átmeneti időszak, de lehetünk rugalmasak is ebben, szükség szerint. Aztán a harmadik munkafolyamat a parlament számára a következő hónapokban az lesz, hogy egy új állásfoglalásban me- megfogalmazzuk, és a márciusi plenárison terjesszük be azt az állásfoglalást, ami azt tartalmazza, hogy mi az Európai Parlament hogyan képzeli el az Európai Unió és Nagy-Británia kapcsolatát a jövőben. Ebben a legfontosabb az, hogy az önök szakbizottsága elmondja nekünk mindazt, ami az közegészségügyet, környezeti normákat, élelmiszerbiztonságot érinti. Mindent, tehát minden, ami az envi körébe tartozik. Azért, mert ez egy igen kiterjedt állásfoglalás lesz, nem néhány bekezdésből áll, hanem mint egy 60 bekezdést tervezünk, nem lesz szokásos, de ebben az Európai Parlament a véleményét fogalmazza meg a jövőbeni kapcsolatokról. És mint minden véleménynél, itt is a, a szerződés 217-es cikke értelmében egy vélemény kell, egy megállapodás kell majd, hogy kövesse, de minden egyes ilyen bekezdésben el kell mondjuk, hogy hogyan látjuk a kereskedelmi kapcsolatokat, a, a belbiztonsági együttműködést, hogyan látjuk a külbiztonsági együttműködést, minden egyes területen hogyan gondoljuk majd ezt. Ezt kell, hogy tartalmazza a megállapodás. Ennek előkészítésében elnök asszony már most is, már két nappal elkezdtünk különböző zárt megbeszéléseket, az e- zárt üléseket az Európai Bizottsággal, ami, és párhuzamosan a tanácssal is. Ugye a tanácssal, a tanács Brexit munkacsoportjával, a bizottság meg a a parlament Brexit irányító testületével szervezi. Hét témában párhuzamosan négy zárt ülés, amikor megbeszéljük a bizottsággal és nem csak a Brexit irányító testület tagjait hívják meg ezekre az ülésekre, hanem a szakbizottsági elnököket és a frakciók koordinátorait is, akik a, azoknak a frakcióknak a koordinátorait, akik benne vannak, akik kép, akiket képvisel az irányító testület, a Brexit irányító testület. Ő, ez a csop, így fogjuk megtárgyalni a, az állásfoglalást. A hét téma közül az egyik, amit az átüléseken előkészítünk, különösen fontos az önök szakbizottságára. És meg is hívjuk önöket. Ez pedig az azonos feltételek. Különösen a környezeti normák, közegészségügyi normák, élelmiszerbiztonság, e, ami a jövőben alkalmazandó. Úgyhogy a meghívást azt amúgy is el fogjuk majd küldeni, viszont a szemináriumok alapján az irányító testület egy töve, szöveget készít elő, azt megküldjük önöknek, azt önök az önök kérdéseiben e, kérdéseire vonatkozó részeket megvizsgálják, megtárgyalják, hogy kielégítő-e, vagy van-e valami, amit szeretnének a jövőbeni állásfoglalásnak abban a bizonyos részében. És akkor most e, az utolsó dolog, amit szeretnék elmondani, az az, hogy milyen konkrét kérdések szerepelnek ebben. Úgy gondolom, hogy ezzel nyitott ajtókat dönt döngetek, nem tudom, hogy hogyan kellene ezt angolul mondanom, de talán értik a, mire gondolok. Közegészségügy, egé- élelmiszerbiztonság, környezet nem csak hogy súlyos kérdések, de geo, földrajzi értelemben nem lezárható vak problémák. A határok ebben az esetben nem igazán töltik be azt a szerepet, amit határoknak be kellene. A politikai határok nem igazán hasznosak e területeken. Aztán a másik dolog, a második megjegyzés, amit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy 2000 EU jogszabály vonatkozik ezekre a ter- területekre. Környezet, éghajlatváltozás, élelmiszerbiztonság és Nagy-Britániára is vonatkoznak ezek, és teljesen egyértelmű, hogy a Brexit mérhetetlenül befolyásolja majd ezeket a területeket. És a harmadik dolog, dolog, hogy ez a 2000 jogszabály, EU jogszabály eltérő biztosítékokat tartalmaz, és ez a Brexit napján nem tűnhet el. Az átmeneti intézkedéseket erre vonatkozóan is meg kell fogalmazni. Nagyon sok mindent tehát mondtam, meg lesz a, az átmenetben. A 2020-tól 2021-ig lesz az átmenet, és addig ezek a jogszabályok nem változnak, hatályban maradnak, de utána meg kell tudjuk majd határozni a megállapodásban, a 217-es cikk értelmében, hogy a társulási szerződés 217-es cikk értelmében, hogy az átmeneti időszakot követően mindez hogy működjön. Öt dologra kell válaszolni véleményem szerint önöknek, meg nekünk együtt. Majd a márciusi állásfoglalásban. Az első, hogy hogyan biztosítható az, hogy Nagy-Britannia fenntartsa ugyanaz, ugyanazokat a környezeti és élelmiszerbiztonsági normákat, mint az Európai Unió. Természetesen ez a jövőbeni kereskedelmi megállapodás szempontjából is fontos. Hogy akarjuk ezt el, elérni, garantálni? A második, hogyan akarjuk garantálni azt, hogy a jövőbeni dön- brit döntések, harmadik országként hozott döntései a környezetpolitikában ne befolyásolják negatívan Európa a többi részét. Véleményem szerint ez a második biztosíték, a második eh, mechanizmus, amit meg kell beszéljünk, mert eh, ha egyszer harmadik országá válnak, ha kilépnek, mert ugye az átmeneti alatt mondhatjuk meg, hogy jó, jó, kiléptek, de már még átmenet van, de az átmenet után tudni kell azt, hogy hogyan akarjuk azt garantálni, hogy az ő döntéseik nem hatnak negatívan a mi intézkedéseinkre. A harmadik dolog pedig, amit az önök szakbizottságának meg kell tárgyalni, az az, hogy hogyan lehet fenntartani azt a gyors elérési lehetőséget a biztonságos gyógyszerellátáshoz mind a Nagy-Britániában élők, mind pedig az EU27-ben élők számára. Mert ha nagy británia kilép az Európai eh, Gyógyszerészeti Ügynökségből, akkor hogyan fogjuk tudni ezt biztosítani? A következő kérdés pedig, amit önök elé tárok, és amit remélem, hogy reflektálnak majd, az az, hogy eh, hogyan fogjuk eh, a jövőbeni, hogy fogjuk azt kezelni, amikor tanulmányok, szakképzettségek elismerésére kerül sor, például az egészségügyi ágazatban a végzettségek elismerése. Végül pedig, amit szeretnék önök elé tárni, az, hogy hogyan lehet a tudást, információt cserélni, például a gyógyszerbiztonsággal kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos információ. Lehet, hogy ezt is ez is fontos, hogy kölcsönösen biztosítsuk egymást erről. Aztán pedig az élelmiszerbiztonságban nagyon gyorsan történnek a dolgok, holnap, holnap bármi történet például. Én olyan országból jövök, ahol pontosan az élelmiszerbiztonsági problémák miatt volt egy probléma. Hogyan tudjuk ezt egy olyan környezetben kezelni, amikor Nagy-Britannia Stars úr, ne, nev, ne nevessen, látom, tudja, miről beszélem. Az önök kormányának óriási esélye volt arra, hogy ennek a hátán kormányra kerüljön. Uh, that said, I... Jos, ez az öt kulcsfontosságú téma. Persze többi van, de ez az öt kulcsfontosságú téma, amire választ kell találnunk az állásfoglalással. Most nem arról van így szó, hogy egy százoldalas jelentést készítünk. Egyszerűen mondjuk ki, hogy mi a véleményünk így gondolkodunk erről, így látjuk mi ezt, és eh, a feladatunk eh, a Brexit csoporttal már Blokkal együtt, hogy eh, befolyást gyakoroljunk itt, adott esetben a tanács iránymutatásait is figyelembe véve, és ebbe az irányba tudunk ezek után elmondani, és szívesen meghallgatom az önök javaslatait. Nem csak megjegyzésekre gondolok elsősorban, hanem javaslatokra ebben az öt pontban. Köszönöm szépen, Ferhofstadt úr. Egy sor dolog elhangzott, amire felhívta a figyelmünket az előadásában, és hát már a szakbizottságon belül jó néhányat ezek közül megvitattunk. És feltételezem, hogy a kollégák komoly érdeklődést mutatnak ez iránt majd. Most pedig kollégáknak adok szót, de előtte Brock úr kap lehetőségét, hogy mondja el a saját Köszönöm szépen, egy néhány kiegészítő megjegyzést szeretnék elmondani. Szerintem ez jó példája, hogy a Brexit irányító bizottság nem kerül nehéz helyzetbe. Pillanatnyilag kollégális együttműködés alakult ki, és, és azt hiszem, hogy ilyen szoros együttműködés az egész parlament már ritkán látunk, mint ezekben a kérdésekben kérem, hogy nem éri. Én mindent el fogok követni. Kicsit szerény vagyok, úgyhogy emiatt a második pont, amiről Gim már beszélt, a, az állásfoglalása irányuló indítvány 60 pontot említenek, és hát kettőt mond minden szakbizottság, nehogy rossz elvárások szülessenek és hogyha mi, hogy tudunk egy oldalas dokumentum mindent belefoglalni, ha minden szakbizottság hozzá tud szólni, azt kérjük, hogy koncentráljuk a figyelmünket a legfontosabb központi kérdésekre, hogy milyen irányba menjünk. Ha az átmeneti időszakról van szó, akkor úgy fog ez működni, ahogy mi ezt meghatároztuk, és ha ezt megtörténik, akkor nem lehet probléma. A joganyag, az EU joganyagát kell alkalmazni, ez a probléma, és hogyha van változik, akkor ezt is figyelembe kell majd vennünk. Úgy gondolom, hogy ezt, e, e, ezt ellenőrizni kell mindenkinek a saját pontja szerint, de ez nem lesz a fő probléma. A probléma, amivel szembesülünk, és e, a szakértői dokumentum is tartalmaz, ez Észak-Írország kérdése. Mi úgy értjük, hogy a haladás azt jelenti az északír problémánál, hogy valami szabályozási hasonlóság áll fenn Írország és Észak-Írország kapcsán, és vonatkozik az élelmiszerbiztonságra, környezetvédelemre, stb. Itt nagyon óvatosnak kell lennünk, itt gyakorlati problémák vannak, amiket kezelni kell. Úgy gondolom, hogy ezt alaposan meg kell nézni, és a saját tapasztalatokból kiindulva kell ezt vizsgálni. A további megállapodásokat illeti itt egy harmadik állammal kötünk megállapodást. Úgy kell ezt látni. Itt nem arról van szó, hogy a jelenlegi helyzetet visszük tovább, egy új megállapodást kötünk egy harmadik állammal. Ez ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy elejétől fogva így kell tárgyalnunk Ma adott esetben Kanadával is így tárgyaltunk, mint hasonló megállapodás esetén. Tehát meg kell nézzünk, hogy eh, hogyan szövegezzük ezt meg. Hogy a eh, és megfelelő sztendereket kell alkalmazni, hogyha megnyitjuk a piacokat. Például itt eh, óvatosnak kell lennünk, és az Európai Parlament szerepét is jogalkotóként rögzíteni kell a szabályozás együttműködés nagyon fontos, és van egy igazgatási együttműködés. Mert egyelőre Nagy-Britannia nem kéri a norvég megoldást, nem akar az egységes piac tagja lenni, mert nem akar befogadni szabályokat, jogokat, törvényeket, és pénzt se akar fizetni és pedig erre, erre szükség lenne a norvég helyzetben. Tehát itt vannak meg kutatás, Erasmus programok, biztonság területén például továbbiak. Úgy gondolom, hogy ennek tudatában kell lennünk, és ügyelnünk kell. Úgy vélem, hogy az egységes piac, a környezetvédelem nagyon érdekes része az egésznek, és ide tartozik a halászat is. a halászok 93%-a a Brexit mellett szavazott Nagy-Britanniában, mert egy nagyobb piacot kérnének az Európai Unión belül. A 65%-ban az Európai Unióban mennek az exportok, a halászati exportok. Ugye, tehát nehéz összeadni a számokat. Itt nagyon óvatosnak kell lennünk, és ezt a kérdést bőcsen kell kezelnünk Például a halászati területek, a kvótarendszer kérdése is fel fog merülni. És bizony, nem csak a halászati szakbizottság kérdése ez, hanem környezetvédelmi téma is egyben. Önöknek is ezt meg kell nézniük ebben a szakbizottságban, és van egy sor más kérdés. És hát nem csak szabadkereskedelmi megállapodásról van szó. Hogyha megnézzük a dokumentumot a közegészségügyben és más kérdésekben, 70%-ban a termékeket az Egyesült Királyság adja ki adott területen. Ez nagyon nagy számnak tűnik. Mit jelent ez? Az, az gyógyszerészeti ügység, ügynökség ott van, ugye Nagy-Britanniában. Tehát itt a kérdés az, hogy hogyan értelmezzük. A termékekről van szó a vizsgálatot ott végzik. Tehát a, az, a vizsgálatot mm, Londonban végzik, ugye, mert ott van az ügynökség. Ezt meg fogják vizsgálni, és a 70% egy stabil szám, az ügynökség ugye benne van ebben, nem játszik szerepet, vagy játszik-e szerepet az, hogy Londonban az ügynökség, ezt meg kéne nézni, ez egy konkrét esetet kell meg vizsgálni. Nem tudom elképzelni, hogy az összes fejlesztés a gyógyszerészeti területen itt 70%-ban az Egyesült Királyságban történne. Nem tudom, hogy hogy ezt így kell leértelmezni. Ezért aztán nagyon érdekes lesz a számokat konkrétan megvizsgálni. Nem ellenőrizni fogjuk. Tehát itt, ez az oka. Tehát én, én nem tudom most, eh, kérdést tettem fel, de megpróbálom kitalálni, hogy milyen összefüggésben kell vizsgálni ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben mondjuk a gyógyszerészeti természeknél eh, eh, ugyanazt kell alkalmazni, amit ismerünk harmadik állam, államról van szó, és a harmadik államot ugyanúgy kell vizsgálni, ahogyan erre szabványaink vannak. Ennek megvannak a szabályai. Az utolsó pont, a szakértők is elmondták, mivel az élelmiszerbiztonság, a gyógyszerészet területén egy sor kérdés merül fel, Eh, ne okozzunk kárt olyan területeken, olyan politikákban, amelyekben már sikeresek voltak. Ez azt is jelenti, hogy ezekben a kérdésekben Nagy-Britannia eh, mondjuk nyitott ajtóra lel az európai piacokon, az egységes piacokon, de ezt meg kell, meg kell fizetnie egy hozzájárulás formájában az egységes piachoz. Vannak eh, ágazatok, termékek, a pénzügyi ágazat is fontos természetesen, és ö, hogyha úgy marad minden, ahogy volt, akkor a helyzet ez, ezt jelenti, hogy gyakorlatilag az Egyesült Királyság bejut az egységes piacra, ugyanúgy, mint az Európai Uniós tag anélkül, hogy fizetne hozzájárulásokat például a szolidaritási alapba, a strukturális alapba, alapokba, az Európai Bíróság, a munkaerő szabad mozgása, ezek mind hozzá tartoznak. Tehát ezekben a kérdésekben szerintem világossá kell tenni, hogy mit gondolunk. Egyet ne felejtsünk el. Vannak iránymutatásaink. Az Európai Parlament tavaszi állásfoglalásából, hogy Európa, vagy ország elhagyja az Európai Uniót, ne, nem maradhat olyan elő, nem, tar, tar, nem kaphat olyan előnyöket, mint akik benn maradnak. Úgy gondolom, hogyha nem tartjuk tiszteletben ezt a mondatot, akkor nehézségeink lesznek. Mert mi lenne az üzenet ezek után? Ott lehet hagyni, nem fizetünk, és nem fizetünk semmit, csak az üzletet megkötjük. Azt gondolom, hogy ebben óvatosnak kell lennünk. A kiindulási pont az azt jelenti, hogy ha valaki kilép, akkor harmadik országként kezeljük az elejétől fogva, és automatikusan nem lehet csak úgy át menni az új státuszra, és nem teljesíteni a kötelezettségeket. Éppen ezért ágazatról ágazatra lépünk, és elvégezzük a dolgunkat. És mert különben az eredmény nagyon kedvezőtlen számunkra. Ezt arra kérem önöket, alaposan vizsgálják meg, hogy hogyan tudjuk ezt a politikát vég, véghez vinni. Nem büntetni akarunk, az eredmény az, nem lehet, mert különben akkor a tagállamokat büntetjük valójában, ha minden változatlan marad Nagy-Britannia számára az egységes piacon mert akkor a büntetés a tagállamot, ha valaki eleget ezt a kötelezettség neki, mert ez a melléklet, amit szerepel, ez félreérthető lehet a adott esetben. Köszönöm szépen. Azt hiszem világos volt az üzenete. Köszönöm szépen. Bizonyos ágazatokban a közegészségügyben azért ez elég nehéz. De nyilvánvalóan a kollégeim majd kommentálni fogják ezt. A koordinátorok kapnak szóval Líze úr az első. Két és fél perc, ez lenne a szabály, ugyebár. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Giferhofstadtnak és Elmar Bróknak is. Azt gondolom, hogy az az irányvonal, amit úgy általában bemutattak ők ketten, azt osztjuk valamennyien. Az átmeneti megállapodás kapcsán szerintem fontos aláhúzni azt, hogy a közösségi joganyagból semmit sem szabad levonni, környezetvédelem, egészségügy és élelmiszerbiztonság területén meg főleg nem. Osztom, amit Kiver Hofstadt mondott, hogyha 2020-on túlszaladunk vele, akkor az még hasznos is lehet. Ugyanis hogyha amíg az átmeneti megállapodás hatályos, addig van esély arra, hogy észhez térnek az emberek a szigeten is, és és hogy a Brexit nem is volt annyira jó ötlet részükről. Két konkrét kérdésem van a környezetvédelem területéről. Találkoztam a vegyipar képviselőivel Németországban, akik azt mondták, hogy a legfontosabb pont, hogy a REACH maradjon úgy, ahogy van. Tehát, hogy Nagy-Britannia a REACH-et továbbra is alkalmazza. Egy néhány évvel ezelőtt még ezt nem hittük volna, de általában ezt üzent a vegyipar nekünk, hogy, és vonatkozik ez a brit vegyiparra. Másrészt pedig Michael Gove, a környezetvédelmi miniszter Nagy-Britanniában azt mondja, ő nem kevesebb, hanem több környezetvédelmet akar, és egy kicsit arra gyanakszom itt, hogy ő igazából Brexit érveket akar találni, mert hosszú távon nem igazán ezt akarja szerintem. És itt kíváncsi lennék a két kolléga véleményére az egészségügy, ez tényleg nehéz ügy, a 70%-ot én sem tudom elképzelni, itt további információra lenne szükség, vélemény szerint ez így nem lehet. Az ágazat, a betegek, az orvosok, a brit kormány is azt mondja, hogy az egészségügyi területen szeretnék mindent úgy hagyni, ahogy van. Mielőtt erről egyáltalán beszélünk, egyszerűen a britek tegyenek le valamit az asztalra, és mondják el, tehát, hogy a kormány képviselői csak úgy odasúgják, hogy minden maradjon, ahogy van. Tehát ez nem elég. A miniszter jelentse ki, hogy mit szeretne, mert ez részben a Brexit visszavételét is jelenti valahol, mert ők megszavazták valamikor a Brexitet, ebből indulunk ki, hogyha itt valami változás van, akkor erről tárgyalni kell. Én ezt így látom. Ilyen esetben viszont egy nagyobb összefüggésben kell ezt látni, ahogyan azt Elmar Brock éppen vázolta. Köszönöm szépen, Tánc úr. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Mindig fáj, hogyha Egyesült Királyságról harmadik államként beszélnek, de hát ez történik. Mindenképpen tudni kell, sokan vannak az országomban, akik ezt nem támogatják. Mi szeretnénk tovább folytatni, ahogy eddig tettük, de hát látjuk, hogy mi történik pillanatnyilag. Számos dolog, amiről beszéltek, és nagyon fontos, az átmeneti időszak nagyon fontos két szempontból fontos, hogy egy folyamatosság és biztonsági jelen legyen, másrészt pedig a gazdasági élet szereplői azt mondják, hogy egy változást akarnak, nem akarnak kétszer változtatni, ezt figyelembe kell venni. És ehhez ezt érdemes betartani. A környezeti sztenderdeket illetően sokan mondták, hogy a Brexit egy lehetőséget kínál arra, hogy roncsuk a környezetvédelmet, lejjebb vigyük a védelmi szintet, hogy a versenyhelyzetben jobbak legyünk Farage úr és Fox úr sokan már közvélemény előtt is kijelentették ezt. Világossá kell tenni az állásfoglalásunkban, hogy a jövőbeli kereskedelmi kapcsolatok során ön megállapodásban, szabadkereskedelmi megállapodásban vagy hasonlóban kifejezetten ragaszkodni kell ahhoz, hogy a környezetvédelem adott szinten marad, mert az Európai Unióban ugye, vagy minimumot állapítanak meg, és ennél szigorúbbat a tagállamok mindig megállapíthatnak, tehát ez egy nagyon fontos pont. A második pont a végrehajtással foglalkozik, hogyha az Európai Bíróságból kilépünk, ez azt nem csak az Európai Bizottság kérdésesít, hanem a polgárok sem tudják elszámoltatni a kormányokat gyakran, ezt ismerjük, és sokan a bíróság elé vitték a brit kormányt, és nyertek, és e, mit tudunk az állásfoglalásban ezzel kapcsolatban elmondani a hivatkozás keretei között, mert jogilag valahogy érvényre kell juttatni a sztenderdjeinket. A harmadik pont az egészségügyhöz való hozzáférés és a gyógyszerekhez való hozzáférés prioritást kell, hogy élvezzen ez nagyon fontos, hogy ezt garantáljuk a betegek számára és az iránymutatásokban a tárgyalásokkal kapcsolatban az orvosságok, a gyógyszerek minőségére külön kell hivatkozni. Nem akarok a részletekbe menni, de mi elkötelezettek vagyunk, és mi szeretnénk, hogyha ezt rögzíteni lehetne, és hálásak lennék érte az állásfoglalásban is. Köszönöm szépen, Görling asszony. Köszönöm szépen. Szebbhez hasonlóan szeretnék reagálni, kérdezni. Szeretném megérteni, hogy a jövőbeli kereskedelmi kapcsolat, környezeti kötelezettségvállalás területén mit vár el az Egyesült Királyságtól. Ugye van egy jelenlegi minimum az egységes piacon, és ezzel mit csináljunk? Ez egy fontos kérdés. Van egy minimum valamiféle környezeti elemnek szerepelnie kell a megállapodásnak. A környezeti elem sose kerül előtérbe. A, ne, úgy sosem tűnik nekem úgy, hogy ez igazából egy központi kérdése a megállapodásoknak. Ezt magától értetődőnek veszik sokan. ne, úgy gondolom, hogy érdemes nekem felszólítani arra, hogy tegyük ezt központi kérdésé, Brock úr is említette, hogy tudunk a részletekről beszélni, itt, mert rövid az anyag, itt elveket kell rögzíteni, ebben egyetértünk, ami pedig az átmeneti időszakot illeti, nem világos számomra igazából, hogy ez mit jelent. Az 50. cikk határozza ezt meg. Már ugye sok mindenben kéne megállapodni az átmeneti időszak alatt, és hát ide tartozik a környezetvédelem is. Tényleg átmeneti időszak ez valójában? Ez a kérdés. Mert igenis, nem alakult ki bennem az az érzés, hogy egy ilyen megállapodás, ez, ez részletesen mindent szabályozni tud. Kérdés arra vonatkozóan, hogy a parlament Persze belátom, német, angol képviselőként, brit képviselőként jövő év közepétől meg lesz egy adott pozíciónk, de a parlamentnek az átmeneti időszak alatt is kell mondania valamit a megállapodásról. mondjuk a brit képviselők nélkül. Mit jelent ez az önök frakciói számára, és hogyan fogják ezt kezelni az átmeneti időszak alatt? és milyen inputra számíthatunk, illetőleg az Egyesült Királyság hogyan tudja hallatni a hangját ez alatt az időszak alatt. Gerbrandi úr. Az ALDE nevében én fogok hozzászólni. Köszönöm. Tisztelt kollégák, köszönöm szépen az ismertetőjüket Valóban fájdalmas, amikor harmadik országként utalnak ránk, és még mindig küzdünk. Több mint 40 éve tag az Egyesült Királyság, és a környezetvédelmi szabályokat mind átvettük, illetve rengeteg megállapodáshoz csatlakoztunk, és jelentős munkát végeztem én is ezekkel kapcsolatban. A párizsi megállapodás nagyon fontos az ipari kibocsátásoknál, illetve a mm, madarakról és az élőhelyekről szóló irányelvekkel is foglalkoztam. Katasztrofális lenne, hogyha az Egyesült Királyság egyszerűen kilépne ezekből a megállapodásokból, és eh, a környezetvédelmi eh, normákat visszadobná az EU-nak. A környezetvédelmi államtitkár nemrégiben egy 25 éves környezetvédelmi tervel állt elő, ez örvendetes eh, csak hogy azt látjuk, hogy az Egyesült Királyság csak vonakodik a 2035-ös városi hulladék 35%-os visszaforgatási célral kapcsolatban. Tehát nyilván mm, ez a parlament még ennél szigorúbb célokat is meg akarna fogalmazni. Tehát egy ollóval szétvágnák, felaprítanák 40 év környezetvédelmét. Ugye mi nem külső országként érkezünk, nem most kell bevezetnünk és emelnünk a környezetvédelmi normákat, hanem ezek már is hatályosak, és szankciók is vannak a népszavazás értelmében a briteknek kell átvenni most a kormányzást ezeken a területeken, csak hogy hogyan fogják a britek maguk alkalmazni a környezetvédelmi normákat az EU bíróság nélkül. Az EU számára hol vannak a garanciák, hol vannak a szankciók, nem csak a környezetvédelemben, hanem a gyógyszerekben, a gyógyszerkereskedelemben, az élő lényekkel való kereskedelemben is nagyok a tétek az EU számára. A kilépési szerződés olyan nemzetközi szerződés kell, hogy legyen, amelyben benne van minden garancia, ahogy a többi nemzetközi megállapodásban is a gyógyszerekhez való hozzáférés is két irányú utca, erről ne feledkezzünk meg. Köszönöm szépen, Katrin. Most Flanagan úr következik. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy kérdést tettek fel önöknek önök a Brexit tárgyalóink, amikor a beválasztottak a parlamentbe a választópolgárok véleményének képviseletével bíztak meg, és most önök azok, akik engem képviselnek, illetve az Európai Parlamentet a Brexit tárgyában. Az én eh, véleményem szerint messze nem ideális Eh, hogy önöket választották ki, hiszen önök az Európai Egyesült Államokban eh, bíznak, eh, mint ideában. Önök a jelképei a túlzott integrációnak a Brexit népszavazás előtt az Egyesült Királyságot önök törpének minősítették, hogyha az kilép az EU-ból. Kérdésem önökhöz, azzal fogják-e igazolni a véleményüket, hogy Nagy-Britanniát tényleg törpévé teszik? Ez Írország számára borzasztó ö, problémákat fog jelenteni, hiszen nagyon kiszolgáltatottak vagyunk a kereskedelemben az Egyesült Királyságnak. Muszáj törpévé válni az Egyesült Királyságnak, ha ö, kilép. Ö, hogyha kapcsolatban van az ember valakivel, és az el akarja hagyni, akkor tönkre kell tenni, hogy ne tegye. Önöknek azonban ez a feladata, úgyhogy nekünk meg kell bízni önökben. A szakbizottságok fontos inputot adnak önöknek, mondják önök, ugye mezőgazdasági szakbizottság, meg ez a szakbizottság, a nem egészen látjuk, hogy hogyan tudjuk befolyásolni önöket. Az állásfoglalásról fogunk csak szavazni. A, talán értelmesebb lenne, hogyha az állásfoglalások elfogadása előtt is egyeztetnénk valamilyen hivatalos formátumban. Tudom, hogy sürget az idő, Két kérdésem eh, lenne. Nagyon sok eh, területtel foglalkozunk, de milyen eh, kihatása lesz a Brexitnek a halászatra, be fognak-e menni az EU hajók oda, ahova az Egyesült Királyság hajói nem mehetnek. Jó munkát kívánok őszintén, mert szükségünk van rá. Köszönöm, Taylor úr, tessék! Taylor úr, igen, ön. Köszönöm, elnök azt, hogy nem, nem hallottam jól. Igen, most köszönjük szépen az ismertetőt és lehetőséget, hogy néhány dolgot megoszthatunk önökkel. Én egyetértek a legtöbb itt képviselt párttal, de szeretnék valamit kérni a, az a tájékoztató anyag, amit küldtek, a környezetvédelmi joganyagról szól, és annak a betartásáról. De engem az állatjólét is érdekelne, ami nem szerepel ebben az anyagban. Ugyanakkor nagyon fontos a tenyésztett állatok, a vadállatok és a laboratóriumi kísérleti példányok vonatkozásában elég sokféle jogszabály mm, vonatkozik ezekre a témákra, és hat ki a kereskedelemre, és ezeket ugye garantálni kell Európa érdekében. Hát ki tudja, mi történik a Brexit után, hogyha brit kormány úgy dönt, hogy nem akarnak ilyen magas normákat, például a klórozott csirke, vagy a hormonnal táplált marha, esetleg a genetikailag módosított hús esetében Fontos, hogy mi európaiak gondoskodjunk róla, hogy a az állatjólét szerepeljen az állásfoglalásban. Nagyon hálás lennék, hogyha erre tudnának reagálni. Köszönöm. Köszönöm, Reed asszony. Jó napot kívánok! a kollégák többségétől eltérően én úgy gondolom, hogy a Brexit lehetőség lesz Nagy-Britannia számára, és az EU sok szabályozása problémát jelentett az Egyesült Királyság számára. A kapot említeném mindenek előtt. Ugye a nagyon nagy gabona termelőket támogatták, ugye a sövényeket felszámolták, a, az ugaroltatás probléma. Egy csomó minden elveszett a környezet számára mezőgazdasági támogatás miatt és egy méhész barátom azt mondta, hogy az óriási monokulturális szántóföldeken csak kalászos termelnek, és méheknek nincs mit enniük. A tejkvóták is elriasztották a tenyésztőket, így nincsenek már legelők és virágok, hogy én abban bízom, hogy a brit kormány jobban fog foglalkozni majd a vadvirágokkal, a mezőkkel, és lehetőség ez arra, hogy jobb eredményeket érjünk el. Persze kereskedni akarunk, barátok akarunk maradni a közeli szomszédainkkal, Ugyanakkor meg akarjuk tartani a lehetőséget, hogy saját törvényeket hozzunk, remélhetőleg sikerül megállapodásra jutni oly módon, hogy az EU tíz év múlva már ne szóljon bele, hogy mi mit csinálunk. Rendben. melán asszony. Uraim, köszönöm szépen, hogy beszámoltak a tárgyalások menetéről a frakcióm nevében felírtam, hogy mi az az öt prioritás, amit önök megemlítettek először is, a normák nem változhatnak Nagy-Britanniában. Nos, miután elhagyták Európát, úgy gondolom, hogy nyilván mind a két fél visszavesz majd a nagyképűségéből, Anglia harmadik állama válik, és ennek meg lesznek a következményei. Úgy gondolom, hogy van egy hatodik pont is, amit Flanagan úr említett. Meg kell határozni, hogy hol vannak a határok Franciaországban. A kelei megállapodások óta migránsok ezrei vannak padhelyzetben, Kaleben, változtatják folyamatosan lakóhelyüket 14-16 hónapig, aztán újra jogtalan bevándorlóként feltűnnek a kelei sátortáborban, abszolút nem emberhez méltó környezetben. Azt gondolom, hogy sürgősen újra kellene tárgyalni, hogy hol is húzódnak a határaink, és ebben nagyon számítunk önökre. Köszönöm. Köszönöm. Megenész asszony következik. Köszönöm elnök asszony, és köszönet Ferostat és Brok uraknak is az ismertetőjükért és azért, hogy feltették ezt az öt fontos kérdést. A, a, um, miként azonban nagyban függ a britek döntéseitől. Na, a rövid időben a a betegjogokra és a gyógyszerekre térnék csak ki. A gyógyszerekhez való hozzáférés nagyon fontos. 45 millió doboz gyógyszer kerül havonta az Egyesült Királyságból az EU-ba, 37 millió a másik irányban haladik, mi, halad. Mi lesz velük? nem tudom, hogy meg tudják-e mondani nekem, hogy a britek mit is akarnak. Most mindenki azt mondja a folyosókon, hogy kevés változtatást. A szakképesítéssel is van probléma, illetve Írországgal, nagyon jó a határon túlnyúló egészségügyi együttműködés, három órában tekintettem ezt át az írhatóságokkal, nem szeretnék belemenni a részletekbe, csak hangsúlyoznám, hogy valós betegjogi problémák fognak felvetődni, hogyha bármennyire is eltérünk a jelenlegi szabályozástól a gyógyszeripar, Eh, és eh, próbál nyomást gyakorolni, hogy eh, mire van szüksége. A gyógyszerügyi ügynökség, a szakértelem, de szavazati jogok nélkül környezetvédelemre is vonatkozik, meg az élelmiszerbiztonságra is, hogy a briteknek nyilatkozniuk kell. Az élelmiszerbiztonság egyre aggasztóbb, hogyha a britek harmadik államokkal kötnek kereskedelmi megállapodást, úgyhogy már nem EU tagok, miként fogják az élelmiszerbiztonsági normákat megváltoztatni. A tragédia az, hogy mi légüres térben tárgyalunk, fogalmunk sincs, hogy az Egyesült Királyság mit akar, nekünk pedig meg kell védenünk állampolgárainkat és piacainkat. Köszönöm szépen. Köszönöm, Leinen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. ha kilép Nagy-Británia a belső piacról, akkor attól tarthatunk, hogy más normákkal fogunk szembesülni egészségügy, környezetvédelem, élelmiszerbiztonság terén. A Brexit során ezt többször bejelentették, hogy egyszerűen más normákat akarnak, és most éppen azzal szembesülünk, hogy Tereza May a, nem fogadja el a műanyag célkitűzéseket. Tehát nem jobb, hanem nem más, hanem rosszabb lesz a helyzet ahogy más kereskedelmi megállapodásoknál is, mi lenne, hogyha itt is egy szabályozó bizottsággal próbálnánk viszonylag szűk kereteket szabni. Erre persze mondhatnám, hogy 27-en vagyunk, Nagy-Britannia egy ország, azért mégiscsak nem lehet, hogy a, a farok csóválja a kutyát, mégiscsak a kutya az, aki csóválja a farkát. Tehát nem lehet, hogy lehúzzon minket, vagy bárhova húzzon minket 27-eket együtt egy nagy blogban, ha mi azt nem akarjuk. Egy dolgot szeretnék még érinteni nagy-Británia azt hiszem az Euratomból is kilép. Nagyon sok kérdés merül fel, hiszen az Európai Unió nukleáris anyag tulajdonos van atom, biztonsági megállapodásunk az atomerőművekre, atomhulladékra, információátadásra baleset esetében. Nagyon sok kérdés merül fel az Euratom megállapodásból való kilépés kapcsán is. Köszönöm. Karl-Heinz Florenc az utolsó. Köszönöm. Ha itt hallgatjuk mindezt, akkor, akkor úgy tűnik, hogy azt várjuk, hogy más normák lesznek. Ha mások a normák, akkor kérdés, hogy a 27 tagország felkészült-e arra, hogy ellenőrizze Angliában az alacsonyabb szintű normákat, építőanyagok, azbest, egy csomó mindenre gondolok. Vajon a 27 tagország késze arra, felkészülte arra, hogy egyáltalán ellenőrizzen egy, harmadik, harmadik, egy újabb harmadik országbeli megállapodást? Köszönjük. Eh, Ríz asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Értem, hogy az egészségügy kérdése bizonytalanságot vet fel, vagy az Egyesült Királysággal kapcsolatos kilépés problémákat fog ez okozni nekünk. Már most különböző képviselőkkel beszéltem, olyanokkal, akiket érintettünk, tehát az Egyesült Királyság képviselőivel, és a probléma nyilvánvalóan az, hogy már egy ideje el is távolodik az Európai Uniós egészségügyi modelljétől, ezt mindenki osztja ezt a véleményt. Ezért úgy gondolom, hogy ők távolodnak el tőlünk, és nehéz lesz megállapodni olyan formában, ahol biztosítani tudjuk, hogy igazodjanak a mi normáinkhoz. Különböző kérdések adódnak ebből, például az orvosegészségügyi munkatársak, 21 ezeren ott nem, nincs, nem rendelkeznek brit állampolgársággal, és 10% az egészségügyi ellátó személyzet körében ugyanilyen helyzetben van. Aztán a, az orvos egészségügyi képzés nem kielégítő, az ott dolgozók nem biztos, hogy vissza tudnak térni saját hazájukba a szakképesítéseknél nyilvánvalóan fontos, hogy egy kicsit erősítsük a kölcsönös elismeréseket, aztán kutatás a keretprogramon belül, ahol nettó kedvezményezett volt az Egyesült Királyság, és a szakítudás, ami a Nagy-Britanniában felhalmozódott, az pont a keretprogramokból adódik van, aki 70%-ot mond, de mi most a, épp a, kutatás, a kutatásban mi adjuk a értéket. Nézzük a gyógyszereket. Az Egyesült Államok után mi vagyunk a második legnagyobb piac, kölcsönös az érdek. A kiinduló pont éppen ezért az Európai Unió normái kell, hogy legyenek a tárgyalásokban. Nem szabad a normáinkat jólét, biztonság terén alább adni. Tanulmányokra, adatokra van szükség ahhoz, hogy milyen irányba megyünk. Úgy gondolom, hogy nagyon sok adat hiányzik. Köszönöm. Köszönöm a képviselők hozzászólásait. Először Brock úrnak adom meg a szót, hogy reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen. Néhány dolgot emelnék ki. ne kelljen ugyanazt mondanunk, de nagyon sajnálom, el is kell majd mennem, hiszen a választókörzetemben egy beszédet tartok, ez a legfontosabb, ott vagyok közel az állampolgárokhoz. Azt hiszem, hogyha szabad németül válaszolnom ez alkalommal. Az átmeneti szabályozás, és kicsit most általánosabbá teszem a kérdést, a, tehát ez a mi felfogások szerint azt jelenti, hogy a normák kérdése úgy, kérdésében minden úgy marad, ahogy most van. Persze egy kicsit árnyaltabb a helyzet, de alapvetően ez van. Ezt követően, ezután, ha sikerül a, egy megállapodást kötni, akkor ezt egy harmadik országgal tárgyaljuk. Ez nem a folytatás, a meglévő folytatás, hanem valami új lesz. Az az érzésem, hogyha londoni megjegyzéseket, vagy itt a házban is bizonyos megjegyzéseket hallgatok, akkor az néha az érzésem, hogy a legizzóbb Brexit támogatók most azt mondják, hogy maradjon minden úgy, ahogy van. A brit sajtó néha úgy ír, mint hogyha a kötelezettségek kivételével mind felvételüket kérnék az Európai Unióba. Pénzt akarnak, és tehát a befizetéseket nem akarják, de az előnyöket igen, ne legyen mozgásszabadság. Legalábbis nagyon sok példát így lehet értelmezni. A farmatermékek, gyógyszeripari termékekkel kapcsolatban is ugyanezt próbálják átadni. Németeként mindig azt halljuk, hogy harmadik országbeli szabályokat hogyan lehet elképzelni, amikor BMW például rengeteg autót ad el Angliában. Nem, ez akkor is harmadik állammal való megállapodás lesz. Aki a Brexitről határozott, az viselje a Brexit következményeit is. Egyébként tisztességtelenek vagyunk mindenki mással. Tisztán kell ezt mm, és egy konstruktív megállapodással megoldani. Nagy-Britannia elutasítja azonban a norvég megoldást, az európai gazdasági térséget, mert nem akarja, elutasítja a Collunió, a, bocsánat, a Vámuniót, de akar egy kereskedelmi megállapodást, és plusz, plusz, pluszt. Tehát be akar jönni a belső piacra a kötelezettségek nélkül. Úgy gondolom, hogy a teljes képet kell látnunk, de ezt figyelem előtt kell tartani, hogy nehogy de facto megtartsuk a belső piacon a brit tagságot, de minden egyebet kidobjunk. A második dolog. A kereskedelmi megállapodásnál a közös érdekeknél nyilvánvalóan nagyvonalúak lehetünk, ha nem, akkor mindkét oldal megbukik, bár e, nyilvánvalóan Nagy-Británia nagyobb e, mértékben szenved, de csak addig tehetjük ezt meg, amíg Nagy-Británia a, a normákat betartja. Jó Leinen a szabályozó bizottságról szólt. Valóban a szabályozó bizottság nem rossz, de nem a parlament távol létével. Minden szabály meghozatalánál e háznak a jogait be kell tartani, nem pedig azt hagyni, hogy minket megkerülve alkalmazottak hozzák meg ezeket a szabályokat. Még nem sikerült megértenem, hogy mi a, az, ahogy elképzelik ezt a, a kilépést. Azt hiszem, hogy a, remélem, hogy a következő hónapokban a brit javaslatok, amiket benyújtanak, majd segítenek mindezt az elképzelést megérteni. És pontosan ez az oka annak, hogy nem igazán szeretném, hogyha tévútra térnénk. Azok a kérdések, amelyeket Michael Gove is felvetett, nos, ő az egyik legfanatikusabb Brexit bajnok, alapvetően mindig azt mondta, hogy ki akar, el akar, el akar távolodni az európai bürokráciától. És pont azon a területen, ahol ezek az emberek a környezetvédelem például élvezték a bürokráciának az eredményeit. Azt nem igazán értem, hogy ezt hogy gondolja akkor, de ha igen, akkor jó, hát ő tudja. De azt, hogy mi a propaganda és mi nem, az itteni mellék zöngékkel, a mezőgazdaság, meg ilyesmi, hát ezeket azért mind ebbe a kategóriába sorolnám. Egyértelművé kellene azt is tennünk, hogy A termékek minőségével kapcsolatban Nagy-Britániát ellenőrizzük. Ugyanúgy a termékek behozatalánál, ahogy ezt minden harmadik országgal tesszük. Ha valaki azt mondja, hogy az Európai Gyógyszerészeti Ügynökségben Nagy-Británia legyen tag, akkor ha ott akar lenni, akkor fizessen abba be ugyanannyi ö, ö, pénzt. Ugyanez a helyzet az Európolnál. ha ott akar lenni tagként, akkor fizesse a pénzt be, és akkor, le, akkor működhet másként nem. Ma például beszélgettem, vagy tegnap a norvég nagykövet asszonynal, a Horizonnál például, vagy az Erasmusnál a norvégok pontosan olyan GDP arányos befizetést biztosítanak, mint mások. Ezt az angoloknak is biztosítani kell. De az ügynökségeknél például, hogyha csak azt veszik ki, amiben előnyei vannak, akkor általában végig kell gondolni, hogy ez helyese. Úgy gondolom, hogy a kutatás, horizont gyógyszeripar mind ide tartozik, meg kellene tartani az együttműködést. Az egyetemek, magánszervezetek működjenek együtt továbbra is Nagy-Britániával, hiszen nem fogja Nagy-Británia a későbbiekben egyedül kritik, megfelelő kritikai tömeget biztosítani, és világszínvonalon folytassa a munkát. Nem, ezt nyilván csinálja velünk tovább, de mivel jelenleg a Horizon forrásoknak 20 vagy 25 százaléka pont Angliába megy vissza, ezért a jelenlegi pénzügyi szabályozás mellett Nagy-Británia kilépése a legnagyobb előny lenne, ezt azért lássuk. Tehát a teljes horizont források egy negyede Angliába megy, Nagy-Britániába és a Brexit támogatók azért gondolják azt is végig, hogy ezt hogyan akarják megoldani. Ezek a keserű tények, amikkel szembe kell nézzünk. Flanagan úr, az ön politikai frakciója a Brexit irányító testület tagja. Úgyhogy mindent tud. Mindenbe beavatták, semmit nem, tartó, nem titkolunk el az önök frakciójától. És úgy gondolom, jól együtt tudunk működni. Az állatjólét kérdésére hadd mondjam, hogy én azt értem, hogy ez, ez európai normát igénylő kérdés, környezeti és élelmiszerbiztonsági szempontból egyaránt. És mint minden más, itt is normákat igényel. Ha termékeket szállítanak, és például az állatjóléti normákat a termékek visszavezetésénél bizonyíthatóan nem teljesítik, akkor abból probléma fog adódni. Nos, Karl-Heinz Florenz és Péter Líze is említette a normák ellenőrzésével kapcsolatban, úgy gondolom, hogy pontosan emiatt is a Ricset meg kellene tartani Nagy-Britániának. Lehet, hogy ez egy minta lehetne, hogy hogyan lehetne közös érdekek alapján megtartani a normákat. De azt szeretném, hogyha nem mindig Nagy-Británia és a 27 tagországról beszélünk, nem, Nagy-Británia és Európai Unióról van szó. Ezt ne felejtsük el. És így oldjuk meg a közös érdek alapján az, a problémákat. Jó Leinen valami nagyon fontos kérdést is felvetett az euróatommal kapcsolatban. Nem csak a materiális problémák miatt, hanem a, az anyagi biztonság alapján is. Ez valóban megoldatlan probléma, és nagyon messzeható Szerintem ez egy teljesen külön tárgyalási terület lesz az Euróatomból való kilépés, politikai, gazdasági és környezetbiztonsági szempontok alapján. Úgy gondolom, hogy amúgy is részletes tanácskozásokra lesz szükség. Most a, a második szakasznak az útmutatóinál tartunk. Az első szakasz volt a, a vállási megállapodás, ami 2018 márciusáig kell, hogy hatályba lépjen, és ezzel párhuzamosan meg kell csinálni az átmeneti megállapodás, hogy nehogy összeomoljon minden a, másod, a következő nap, két évre vagy akármennyire, hogy arra az időszakra is legyen megfelelő dimenziójú szerződés. És úgy gondolom, hogy világosan kell látni, nélkülem is tudják persze, illetve lehet, hogy akkor én már nem leszek itt, hogy 2019 márciusát követően Nagy-Británia harmadik ország lesz. Még akkor is, hogyha külön megállapodások vannak az átmeneti szabályokról. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a jövőre vonatkozó tárgyalások úgy kell, hogy zajjanak, hogy Nagy-Británia harmadik ország lesz. Szeretném elkerülni a téves reményeket, vagy hiú ábrándokat, hogy, hogy a brexit Brexit-tel, a népszavazáccsal arra gondoljon bárki, hogy az egész Brexit a migrációs kérdések miatt indult el. Összekevelték a Lengyelországból odaérkező munkavállalók mozgásszabadságát a szíriai menekültekkel. Franciaország hatalmas erőfeszítéseket tett Káléban. Nagy-Britannia, ami, nem, ami ugye nem tartozik a, a Schengeni rendszerhez, és mindig is voltak külső határellenőrzések, egyszerűen bedobta a törő között. Franciaország védte Nagy-Britániát, és nem engedte át az, emberet, az embereket. Ez miért problematikus? Brexitet követően ez a kötelezettség már nem lesz meg, Nagy-Britániának majd magának kell megoldani ezt a problémát. Senki nem fogja kötelezni Franciaországot vagy az Európai Uniót erre, akkor majd a Brexit támogatók ezt is lássák. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Brock úr. Ferhofstadt úr a következő. Now, if I listen to Mr. Brock, uh, this committee covers everything. Köszönöm szépen. Úgy tűnik Brock beszéde után, hogy uh, minden ennek a szakbizottságnak a hatásköre, még a védelem is, meg a határok, de valóban így van. Elmárral, meg önökkel együtt. Sokszor használtuk a harmadik ország kifejezést, Densz úr ezt nem szereti. Joggal mondjuk. Egyszerű oka van ennek. Nem mi választottuk ezt, Ez Nagy-Británia, az Egyesült Királyság választása. Ha az Egyesült Királyság azt mondja, hogy a mozgásszabadság nem lehet, nem, akkor a többi sem lehet. Ha Nagy-Britannia azt mondja, hogy nem lehet a mm, külügyi szolgálat felügyelete, akkor az ukrán megoldás sem lehetséges, mert azt a külügyi szolgálat felügyeli. Ha Nagy-Britannia azt mondja, hogy minden jogot a kereskedelmi megállapodásokra magunkhoz akarunk venni, akkor nincs vámunió. Azért beszélünk erről, nem azért beszélünk előre, mert ezt mi akartuk, hogy nem, nem, ezt ők, ők akarták, ők akarják a teljes jogú tagságtól, ez nem lehet, az a vámunió nem lehet, az nem lehet, emaz az nem lehet, amaz nem, nem leheten keresztül jutottak el ide. És így jutottunk el a harmadik országgal való megállapodáshoz. Tehát ezek azok a vörös, ezek azok a határok, amik jelzik, hogy miről tárgyalunk, és ez nem a, a 27 választása. Egyetlen egy dolgot nem szabad megengedni, hogy olyan helyzet alakuljon ki, például a környezeti normákkal kapcsolatban, de minden másra ugyanígy vonatkozik. Pénzügyi szolgáltatók, ugyanaz, ugyanaz az érvelés. Tehát nem szabad, hogy a végén teljes mértékben alássuk a saját uniónkat. Most az Egyesült Királyság a 28-ak tagja nyilvánvalóan. Hogyha a környezeti sztenderdekről beszélünk, akkor ott vannak a parlamentben, az Európai Parlamentben, a bizottságban ott ülnek, az ügynökségekben ott ülnek, benne vannak a szakértők tanácsában, és együtt működnek a 27 többi tagállammal, és így elkezdnek megállapodni, aztán persze változik, van egy blokkoló kisebbség időként, hát az adott esetben időnként ezt eljátsz a Nagy-Britannia, itt fontos szerephez jutnak, így működik a dolog. Amit nem teszünk lehetővé, hogy ezt a rendszert egy bilaterális rendszer váltsa fel, ahol minden egyes környezeti standard esetében van egy 27-ek megállapodása, és utána elkezdünk tárgyalni az Egyesült Királysággal. Akkor feladhatjuk az Európai Uniót, ha ez így van. Mert ez mindenkinek azt a jelzést küldi, hogy lépjél ki, és legyél erősebb ezek után, és legyen nagyobb az autoritásod. És minden egyes egészségügyi standardet, szabványt az Európai Unióban a jövőben így oldunk meg. Ez nem, nem fog megtörténni. Nem engedjük ezt meg, sem a környezeti standardekben, sem a pénzügyi szolgáltatásoknál, sőt az Európai Unió egyik ágazatában sem, mert ezzel aláássuk az Európai Uniót egy új rendszert, hoznának létre, hogy van a 28 csak helyére lépő új rendszer, azok, akik kilépnek, azok gyakorlatilag erősebbek lesznek, mert bilaterális megállapodásokat kötnek az Európai Unióval. A rendszernek olyanak kell lennie, hogy az Európai Unió a saját szabványairól döntő, ezek nem változnak meg, megvannak, sértetlenek Nyilvánvalóan az Egyesült Királysággal az átmeneti időszak alatt tárgyalni fogunk, vagy lesznek egyeztetések, választott bíráskodási rendszerek a jövőbeli kapcsolatok során, amennyiben jogvita alakul ki. De amit nem fogadunk el soha, az az, hogy a 27-ek autonómiáját alássuk oly módon, hogy, hogy nem teljes mértékben mi döntünk a standardjeinkről. Konzultációk lesznek persze, egyeztetés lesz a jövőben, választott bíráskodás lesz a jövőben. Ezre van lehetőség. Ami nem lesz, az az, hogy a 27 tagállam autonómiájába beleszóljanak amikor döntéshozatalról van szó, és utána döntünk, és utána megkérjük a partnerünket, hogy ő is alkalmazza. Erről nem lehet konzultálni. Nem szervezhetjük ki a 27 állam autonómiáját, és ide tartozik az Európai Parlament is még, hogy egy újfajta EU Egyesült Királyságbeli autonómiáról döntő testület jön létre, mert ez azt jelenteni, hogy másra bízzuk a saját autonómiánkat. Ezt mondom, világosan a probléma, ugye ez Elma Brock is mondta, hogy a igyekszünk mindent úgy tartani, ahogy van. Nem marad minden úgy, ahogy van. Nem, nem, nem marad úgy, ahogy van, mert ez lehetetlen. És nem tudjuk az egész vitát arra felhasználni, hogy az, e- az Európai Unió hatalmát, szuverenitását csökkentsük, hogy autonómiáját. Sose tesszük lehetővé, hogy lejjebb nyomják az Európai Unió sztenderdjeit. A mi szabványaink, a mi sztenderdjeink lesznek a benchmark és amikor kapcsolatról beszélünk egy más országgal, akkor érintetlen kell, hogy maradjon a mi benchmarkunk. Erről van szó, nem visszük lejjebb a szabványainkat, ezt nem lehet feltenni egymással, egy másikkal, és nem lehet lefelé irányuló versenyt indítani, hogy csökkentsük a sztenderdjeinket az egészségügy területén például, de vonatkozik az a munkajogi sztenderdekre, most ez persze nem ide tartozik ebbe a szakbizottságba. A harmadik elem, amiről beszélnünk kell, hogyan hajtjuk végre ezt? Természetesen lesznek konkrét rendszerek, minden megállapodásban lehet erről beszélni. Harmadik államokkal kötünk egy konkrét rendszerre valamit, tehát mondjuk a választott bíráskodás esetén, de ha az EU jogáról van szó, akkor itt nem, nem adjuk az, az önkétes bíráskodás, ezt nem váltja fel. Az EU jogának az értelmezéséről csak az Európai Bíróság dönthet, mert őneki van erre hatásköre. És ez nem függ össze a, a, az önkétes bírás, vagy a választott bíráskodással. Akkor az Európai Bírósághoz kell fordulni az EU jog ügyében. Nem, nem, nem lehet kiszervezni valamilyen egyeztetett testületnek az Európai Unió jogának értelmezését. A, a mi joganyunkat nem fogjuk. Ez nem lehet az EU struktúráján kívülre helyezni tranzíció, Görling asszony, átmenet. Igen, az a kilépés része. Ez nem egy külön ügy, a, a, a, az átmeneti időszak az 50. cikk része ez valójában. Ezért nem tarthat ez 10 évig mondjuk az átmeneti időszak, mert akkor már nem átmeneti időszak. Ha 10 évig tart, és akkor nem lehet a kilépés része. A kilépés része és azért mm, átmeneti időszak, mert korlátozott időre vonatkozik. Bár ki mondja, ez világosan 2020 mondjuk, mi azt mondjuk, akár lehet egy kicsit hosszabb, 2003 évvel mondjuk. Hogyha a megállapodás megérkezik októberben, idén októberben ide a parlament elé, akkor az 50. cikk a kilépést jelenti, és valószínűleg egy melléklet ö, ö, ö, is születik, és a melléklet az pedig a jövőbeli kapcsolatokra vonatkozó politikai nyilatkozat lesz. És most egy kicsit végig rohanva a különböző megjegyzéseket, a vége felé azt hiszem az világos mindenki számára, hogy megoldást kell találni tudjuk ezt a kutatás területén, az Euroatom esetén, és az IMA esetében, és hát vannak példák, hogy harmadik államokkal mintaként szolgáló megállapodások, és ezek utalnak arra, hogy mi az, ami elképzelhető. Az utolsó megjegyzésem, Flanagan óra reagálva ön azt mondta, hogy hát, hát egy federalista vagy, Schumann, egész jó társaság vagyok, Schumann, de Kaspari, még Churchill is federalista volt, hogy úgy mondja, annak ellenére, hogy brit volt, tehát nem gondolom, hogy ez nekem problémát jelent, hogy engem federalistának neveznek, és, és elmondták nekem is, hogy a jövőben minden európai ország törpe marad hogyha ezt el akarjuk kerülni, akkor az Európai Unióban kell együttműködnünk, ha nem akarjuk, hogy törpeként van, aki mind, mind törpék vagyunk, csak vannak, akik ezt még nem tudják pillanatnyilag. De nagyon gyorsan meg fogják tanulni, meggyőződésem szerint, és ez az igazság. Úgy gondolom, Abszolút kulcsfontosságú, hogy elnök asszony, ha van rá lehetőség az öt kérdés kapcsán, amiket előterjesztettünk, amit én el is mondtam, vagy a szakbizottság szolgálatai ezt még külön elküldhetik az összes tagnak itt a szakbizottságban, mert ez nagyon fontos, hogy megkapjuk az önök véleményét, és akkor tudjuk figyelembe venni az állásfoglalásban. Flenegen úr, még ezt még nincs megírva az állásfoglalás. Az állásfoglalás majd február végén születik meg, akkor írjuk meg, amikor majd megkapjuk az önök szakbizottságától a javaslatokat, hogy az MV fejezetben ez szerepeljen. Köszönjük szépen, mi is. Várjuk, hogy eljöjjön újra, amikor majd a újabb lépésekre kerül sor a Brexit hosszú távfutásában. Találkozunk legközelebb. What is CESA's University of? Uh, Nos, kollégák, hogyha felkészültek a szavazásra, és megvannak a kártyáik is, Akkor megkezdjük a szavazást. Előtte üdvözlöm Florenc úr vendégeit a Klévei Egyetemről, ők részt vesznek az ülésünkön a mai nap Szigény professzorral együtt. Üdvözlöm Önöket! Egyetemi hallgatókról van tehát szó. Az első pont elektronikus módon szavazunk. Megnyitom a szavazást. EPP one too many. A néppártiak egyel többen vannak, mint megengedett. Most már rendben. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálni szeretnék a LULUCF a következő. Egyben szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Megint csak az a helyzet, hogy a néppárban egyel többen vannak. Még mindig megoldható a néppárton belül, hogy valaki visszavonja a kártyáját. Lezárom a szavazást, elfogadva. Gratulálni szeretnék. A következő szóbeli kérdés a bizottsághoz az oltásokkal kapcsolatos kétséges oltottsági aránycsökkenés Európában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ugyanaz a téma szóbeli kérdés, ez oltásokkal kapcsolatos kétségek. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Természetesen. A következő pont, amiről szavazunk, egy jelentés tervezet az új nehéz gépjárművek CO2 kibocsátásának üzemanyagfogyasztásának nyomon követése és bejelentése címet viseli. 15. módosító két támogatja ellenszavazat, ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Egy 95-ös, 94-es kitámogatja, mert ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 99-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 102 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es. 105-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 106-os, nincs, nem, erről nem szavazunk. 16-os, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran 16-os, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes kompromisszum mellette ellene tart, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Száztizennyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 119-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 121-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 122-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 123-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 124-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 124-est. Megnyitom a szavazást. 124-esről megnyitottam a szavazást, lezárom. Elfogadva. 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Száz huszonhetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 128-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tron 19-es mellette ellene Ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 131-es mellette ellene tartózkodás el, elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 137-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 138-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 23-as, 152, 153-as, meg, talán 23-as megegyeznek mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 154-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es tran, 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 155-ös, tran, 25-ös, 25-ös, 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 156-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 157-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. as mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 159-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 160-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 161-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 162-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene kompromisszumról beszélek persze, elfogadva. 173-as, 174-es, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 175-ös, mellette, ellene tartózkodás Ellenőrizzük a 175-öst. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 28-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadó. 184-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 184-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 185-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 186-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 187-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 188-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran 1-es mellette ellene tartózkodás. Ki támogatja a Tran 1-est? Elfogadva. Tran 2-es mellette e, ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodásra elutasítva. 38-as. Ellenőrizzük a 37-est. Megnyitom a szavazást a 37-esről. Lezárom. Elutasítva. 38-as. Mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 39-es, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 41-es, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Tran 6-os, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tran 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a nyolcast, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, Nem láttam jól. Kilences mellette? Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a kilencest. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 71-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-es és 80-as mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es, bocsánat, 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 87-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 87-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14, 88, 89, 90, 14 mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk, 91-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Tran 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 92-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. A jelentés tervezetről a módosításokkal végszavazás elektronikusan megnyitom. A szavazást lezárom, elfogadtuk. A mandátumról is szavazni kell, az intézményközi tárgyalásokra vonatkozó mandátumról. Megint csak elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. We've got another strong one. Hát ezt nem fordítom le. A következő, Ajuszó asszony. Tehát a szeszes italok meghatározása, kiszerelése és címkézése. 159-es mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 159-es, tehát az első módosító részenként. Nem látom, hogy többség van-e. Elutasítottuk. Kettes módosító 160, Agri 12 mellette ellenel tartózkodás elfogadtuk, 161-es mellette ellenel tartózkodás elutasítottuk, 3-as módosító és Agri 13, 14-es is? Nem, csak ez a kettő. Ki van mellettük? Ellenük tartózkodás elfogadtuk. 14-es Agri mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 162-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 163-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 164-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Yeah. Uh, amendment 4, who is in favor? Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 165-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 166-os, 167-es, 168-as, stb. 169-es és 170-es eddig, ugye? Igen. Akkor 167-168 ki van E2 mellett, elnézést, hogy nem volt világos, amit mondtam, senki ellenük, elutasítottuk. A 167-es, 168-asról szavaztak most. Most következik a 169 és 170-es, ki van mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 171-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 172, 173 és Agri 17 mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. Agri 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 174 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 175-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 21 és Inta 6 mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 177 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ki mondta ezt? Megnyitom a szavazást. A tolmácsok nem hallották a teremben elhangzó bekiáltást. De nagy a végasság. Lehet, hogy igaza van, mondja az elnök. Szavazást lezárom. Csak tudni akartam, hogy ki tévedett ekkorát. 179 ki van mellette. Ellene tartózkodás, elutasítva 179 mellette, ellene 179, bocsánat, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 180 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 181 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 5-ös és Agri 22-es mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 182 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 183 és 184 mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. 183-184-et ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom elfogadtuk. 6-os és Agri 23-as mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 185-ös és 186-os ki van mellettük, ellenük tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 187-es és Agri 24 mellettük, ellenük. Tartózkodás. Ön nem szavazott. 187 és Agri 24. Kérem, tegyék fel a kezüket, akik mellette vannak ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt a kettőt, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. A csomag a cukortartalomról ki van mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk. 190-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, elutasítottuk, 191-es mellette, a 191-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 192-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 194-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 195 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettő, 23, 22, 24, 25 mellettük, ellenük, tartózkodás, ellenőrizzük ezeket. Ez egy csomag, egy tömbben, 222-től 225-ig. 222, 223, 224 és 225. The vote is open. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 221 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 226 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 227 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 228 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 229 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 230 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 231 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as okafogyottá elvált, Agri 32 mellett ellen tartózkodás, ellenőrizzük az Agri 32-t, megnyitom a szavazást. And it's closed. Lezárom, elutasítottuk. Agri 33 mellette, ellene tartózkodás, Kérem, tegyék fel jól a kezüket. Agri 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Agri 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egy tömbben 232, 233, Inta 9 és Agri 35 mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 234 től 237-ig, illetve az Inta 10-es mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 238 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Agri 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 239 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 240 242 mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk, 241 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 243 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 244 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 245 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 247 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 38 és 248 mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk, 249 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 250 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 251 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 252 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 253 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 254 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 255 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 256 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 258 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 257 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 259 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 267 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 260 mellette, illetve 261 mellettük, ellenük tartózkodás az ALDE szavazatát nem láttam. Tehát 260 és 261. Ki van mellettük? ellenük tartózkodás ellenőrizzük. Még ha láttam is, nem tudom, hogy mi az arány. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 262-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 264-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 263 és Agri 39, ki van mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. 268 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 266-os ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 275, 76, 77 és 78 mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 274-es mellette ellene ellenőrizzük a 274-es, megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. Elutasítottuk. 279-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 12-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 283 mellett ellen tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 302-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 303 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 304-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 305-ös mellette abstentions rejected. Elutasítottuk. 50 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 51 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 17 inta igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Agri 52 inta 18 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 3.12 és Agri 52 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Agri 57, Inta 22 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 314 és Agri 58. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 313. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 13. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 3.15 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 3.17 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 3.20 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 318 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 319 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 321 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 322 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 323 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 324 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 325 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 326 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 327 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 14 és Inta 23 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 328, 329 igen, nem, tartózkodás van ezek ellen? Elfogadtuk. 3.30 igen, ez kiesik. 15-ös kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 3.36 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 3.37 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 3.38 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 3.39 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 340 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 341 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 343 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Inta 25 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 16-os igen, és 343 és Inta 26 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 17.344 Inta 27 együtt, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 18 és 345 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 19, 346 és Inta 29 igen, nem, tartózkodás elfogadva. Agri 21 igen, nem, tartózkodás elfogadva. Inta 30 igen, nem, tartózkodás elfogadva Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mint a 30-ról lezárom. Most. Elutasítottuk. 347 igen, nem. Tartózkodás elfogadva. 348 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Agri 62 igen, nem, tartózkodás. Ám láttam, ki támogatta a GRI 62-t ellene, tartózkodás, elutasítva. 20-as, int a 32 és a 349-es együtt igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 350 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Agri 63 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 21, Inta 33, 351, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 34 és Agri 64, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Agri um, 66, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 357, 357, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 358, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. In, agri, 67, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 359, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 23-as, és Inta 37. És Ennyi, más nem. Igen, nem. Tartózkodás elfogadva. 360 igen, nem. Tartózkodás elutasítva. Inta 38 igen, nem. Tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum igen, nem. Tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum igen, nem. Tartózkodás elfogadva. 371 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 27 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 372 kiesik, 373 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Agri 70 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 374 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 376 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 377 igen, nem, ta, elutasítva. 8-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 28-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 29 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 30 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 393, igen, nem, tartózkodás. Elutasítva. 31, Agri 74, igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. 394, igen, nem, tartózkodás. Elutasítva. 396, igen, nem, tartózkodás. Elfogadva. 397, igen, nem, tartózkodás. Elutasítva. Jó, a 397-et megnyitom az elektronikust. Lezárom. Elutasítottuk. A 396-ot is ellenőrizni akarják? Jó, akkor ellenőrizzük a 396-ot is, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 32. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Agri. Nem. Kiesik. 401. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 402, 403, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ezt már átugorjuk. A 402-403-at ellenőrizzük, megnyitom. Hát ez így egyszerűbb. Lezárom. Elfogadtuk. Elnézést, elfogadtuk őket. A többiről nem szavazunk. Köszönjük a javaslatot. 405, igen, nem. 405, igen, nem. Tartózkodás. Akkor ellenőrizzük a 405-öt. Elfogadtuk. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 404. 33, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 406 igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 407 igen, nem. Tartózkodás elfogadva. 409 igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 408 igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. Agri 76 igen, nem tartózkodás, elfogadtuk. Agri 77, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 410. igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 411. igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 78, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 79, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Agri 80, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 412, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 413, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 414 és 415, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. A technikai kompromisszum ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. nyolcadik oldal. Négy tizennyolcas. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Négy huszonegyes. Igen. Nem tartózkodás elfogadva. 422 igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük. Elfogadtuk, csak későn emelték fel a kezeket. 423 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 423. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 424 igen, nem tartózkodás. Hát nem látom. 424 ki támogatja, ellene tartózkodás elfogadta. 26 igen, nem Dánc úr, csak így csinál, nem tudom ebből. 426 kit van mellette, köszönöm, elfogadtuk. 428 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 431, 432, 433 együtt igen, nem, tartózkodás elutasítva. 437 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Négy, nem. Ez mind kiesik. 19-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 440, igen, első rész, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Agri, igen, a 440-nél az első részt ellenőrizzük, megnyitom. EPP SND szavazott, lezárom, elfogadtuk. Agri 90 eh, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 442 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 442-t ellenőrizzük? Jó, hát akkor ellenőrizzük, kérde, újra felszólítom. Mi emeljék fel a kezüket, semmi bajom nincs. A módosítása szemben mindenki megszavazza? Elfogadtuk. Elnézést, Piéka úr. De hát nem láttam senkit, hogy felemelte volna önön kívül a saját kezét. 20-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 448 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 449 és Agri 96 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 450 igen, nem. Ellenőrizzük a 450-est. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 43. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 454. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 459. Igen. Nem tartózkodás elfogadtuk. 44 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 460 és 461 igen, nem, tartózkodás elfogadjuk. 462-463, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 464-465, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 466. Igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 467. Igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 46. Igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 49. Igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 468. Igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 58. Igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 469 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 21-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 472 igen, 472 igen, nem, tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 22-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Öt tizenhatos. Igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Hetvenes. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 5.17, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 100, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 5.18, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 5.19, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 71-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 101, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 5-20 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 75-ös igen, nem, tartózkodás elutasítva. 76 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 77 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 78, igen, nem, tartózkodás elutasítva, 79, igen, nem, tartózkodás elutasítva, 80, igen, nem, tartózkodás elutasítva, Akkor 81-től 88-ig lehet egy csomagban? Igen? Tehát 81-88-ig lehet minden frakció számára elfogadható? az egy blokkban való szavazás, tehát 81-88-as blokk igen, nem, tartózkodás elutasítva az összeset. 96 igen, nem, tartózkodás elfogadva. Agri 1 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 89 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 90 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 91 igen, nem. Tartózkodás elfogadva. Aztán nézzük. 92 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 93 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 94 igen, nem tartózkodás elutasítva. 95 igen, nem tartózkodás elutasítva. 97 igen, nem tartózkodás elutasítva. 98 igen, nem tartózkodás Szerintem ezt elfogadtuk, de... Maybe it was, uh, let's check. Ellenőrizzük a 98-at, kérem. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Agri 2, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 99, igen, nem, tartózkodás, elutasítva, 100, igen, nem tartózkodás. Elutasítva 108, igen, nem tartózkodás. Elutasítva 109, igen, nem tartózkodás. Elutasítva 101, igen, nem tartózkodás. Elutasítva. Agri 3, igen, nem, igen, nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt. Agri 3. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 102 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 120 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 103 igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük a 103-104-et együtt. Megnyitom. Lezárom elutasítva. 105. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. Azt javaslom, ahogy a 106 115-ig, ha lehet a szavazólista alapján, akkor blogban szavazzunk, ki támogatja, ki van ellene. Módosítás. Azt kértem, hogy lehet-e egyben szavazni a száz. Azt mondták, hogy nem. Nem hallottam, bocsánat, jó, akkor egyenként szavazunk. Hol tartunk? Pedicini úr. 106-os, igen, nem, tartózkodás. Elutasítva. 107, igen, nem, tartózkodás. Elutasítva. 110-es elutasítva, 111-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 112 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 113-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 114 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 115-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 117-es mellette 118-119 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 116 as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 122-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 123-as mellette ellene tar- elutasítva. 124-es mellette ellene elutasítva. 125-ös mellette ellene elutasítva. 41-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. 42-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 132-es támogatja ellene tartózkodás elutasítva. 133-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 6, Inta 3-as, egyben mellette ellene tartózkodás elfogadva. 135-ös és Agri 7-es mellettem ellene tartózkodás elfogadva. 137-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 138-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Inta 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Agri 8-as mellette, elnézést, ez okafogyott. Agri 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 140-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 141-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 142-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 143-es mellette ellene tartózkodás előtt elfogadva 144-es mellette ellenem. Ellenőrizzük a 144-est. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43-as kompromisszum mellette ellene tartózkodásra elfogadva. 154-es mellette ellene elfogadva, elutasítva. 155-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 156-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 157-es mellette ellene elutasítva. 158-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elektronikusan záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Gratulálunk a Júszó kolléganőnek. Még mindig maradt egynél több is. Mennyi van még? Még 7-8 szavazás. A következő a több éves pénzügyi keret a 2020 utáni több éves pénzügyi keret parlamenti elnök előkészítése. Jöttem ki azt, hogy egyes kompromisszum mellett ellen elfogad, kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodása elfogadva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük a 16-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ha mindenki szavazott, elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 18-ast. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es kit támogatja, mert ellen tartózkodás elutasítva. Nem tudom, ellenőrizzük akkor. A 31-est ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40-es mellette elleni tartózkodás elutasítva. 41-es egészen a 45-ösig egyben megegyezik, mellette ellene elfogadva 46-os, mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 46-ost. Lezárva az avadás. Elfogadva. 47-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 49-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. E, bocsánat, éppen ellenkezőleg, mondja az elnök, elutasítva. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 54-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük az 54-est. Elfogadva, bocsánat. Most látom, hogy elfogadtak 55-ös, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-es mellette ellene elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58-es? Nem ez benne volt már. 65-ös, 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os, 70-es, 74-es, 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatvannyolcas mellette ellene tartózkodás elutasíti. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82-es mellette ellene bocsánat, bocsánat a szín mm, ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 87-es, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 88-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás, elektronikusan megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jön a következő. Az együttműködő intelligens közlekedési rendszerek Európai Stratégiai egyes módosító támogatja, mert ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es elutasítva, 23-as mellett ellenőr tartózkodás elfogad, elutasítva, 24-es mellett ellenőr tartózkodás elutasítva, 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as? 43-as vagy 42-es? Elnézést, 43-as mellette. Azt mondja, hogy ezről már szavaztunk, de már szavaztunk a 42-esről, nem? Elfogadtuk a 42-est, akkor 43-as következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 48-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Az a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszter a 2008-as évi néves növekedési jelentés. Egyes módosító támogatja, szavazat tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva 5-ös mellette ellene tartózkodás, elfogadva 6-os mellette ellene tartózkodás, elfogadva 7-es. Két részben szavazunk első rész, támogatja, szavazat, tartózkodás, elfogadva második rész mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Második rész következik, megnyitom. Lezárva. Most. Elfogadva. Nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodásra elfogadva 9-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 10-es, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 11-es két részben első rész támogatja, ellenszavazott tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es ellenszavazott tartózkodás elfogadva. 13-as három részben szavazunk, első rész támogatja, ellenszavazott tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette ellene elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, még egyszer akkor jó, 20-as mellette egyértelműen elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizni fogom a 22-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 23-as mellette ki támogatja ezt? Ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellen tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellen tartózkodás elfogadva. A zárószavazás elektronikusan történik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most a mentesítésről fogunk szavazni. Az Európai Bizottságról van szó először. Egyes módosító támogatja a tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos Ötös, az ötös módosítók mellett ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilences mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 11-es még itt van, mellette ellene tartózkodás elutasít. Zárószavazás következik, megnyitom a szavazást. ezt mindjárt le is zárjuk. Elfogadva. Következik az MR-ról való szavazás, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes szóbeli módosítással. Elfogadják a szóbeli módosítást? Jó, akkor szavazzunk így módosítva a hetesről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es, itt is van egy szóbeli módosítás, elfogadják? Rendben, akkor a 9-esről így szavazunk mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 9-est a szóbeli módosítóval együtt. Megnyitom. és le is zárnám, lezárom, elutasítva. Végszavazás. Elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk.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 ellene mellette, elfogadtuk tízes mellette, ellene ellenőrizzük a tízest. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk kilences mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Végső elektronikus szavazás. Megnyitom. és lezárom. Elfogadtuk. Most következik az, nem az ACDC, hanem az ECDC, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás. Egyes mellett, ellen, tartózkodás, ellenőrizzük az egyes módosítót megnyitottam. Le is zárom. Elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasított. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Végső elektronikus szavazás, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Következik az EEA, Környezetvédelmi Ügynökség egyes módosító mellette, ellene ellenőrizzük az egyest, megnyitom, Lezárom. Elutasítva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hármas mellette, ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Végső szavazás elektronikusan megnyitom. Le is zárom. Elfogadtuk. Következik az EK. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük ezt, a négyest, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Végső szavazás. Elektronikusan megnyitom. A szavazást lezárom elfogadtuk, és úgy tűnik, hogy végeztünk a szavazással. Köszönöm szépen az együttműködésüket és a megértésüket. Mint tudják, Bienkowska asszonyt, assz, asszonytól azt kértük, hogy írásban küldje meg válaszait, így ezzel a mai ülés lezárul.